témánk a napirendi, napirenden az emberi jogok, demokrácia és jogállamiság megsértéséről. Az első témánk a félsziget, azon belül a krimi tatárok emberi jogi helyzete. Megnyitom a vitát, először a szerzőknek adom meg a szót, Pófer úrnak először egy percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy megfelelő és időszerű az, hogy ez a parlament egy közös állásfoglalást fogadjon el az emberi jogok helyzetéről a megszállt krími területeken. Különös tekintettel, ami a krími tatárokat illeti, elüldözték őket, üldözésnek voltak kitéve az orosz invázió kezdete óta, a megválasztott képviselőiket megakadályozták abban, hogy kötelezettségüknek, mint választott képviselők eleget tegyenek. azon kötelezettségeiknek, amelyeket az ukrán jogok, az ukrán törvények értelmében meg kellett volna tenniük. Oroszország a krími tatárokat elnyomja, hiszen nagyon jelentős a bizalmatlanság ezen népcsoport iránt. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament kifejezze szolidaritását, és örülök annak, hogy ezt most együtt megtehetjük. Köszönöm szépen. Fotiga képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két évvel ezelőtt egy nemzetközi csoport a NATO parlamenti közgyűlés tagjai Kievbe utaztak a Verhovna Rada parlament ülését meglátogatva, Federica Margarini asszony is köztük volt. Akkor Janukovics volt az ország elnöke, a Majdan még, még több nappal előttük állt, és több héttel előttük a Krími félsziget elfoglalása. Aznap éjjel aztán a Majdanon jártam, a, láttam a, a barikádon levőket, az láttam, hova lőttek, hol lőtték le először a mesterlövészek az áldozatokat. Beszéltem egyszerű állampolgárokkal, és azt mondtam, az állampolgárok, az egyszerű emberek döntenek Ukrajnában, és változtatják meg Ukrajnát minden nehézség ellenére. Szolidaritással tartozunk ezeknek az embereknek, és szeretném emlékeztetni önöknek arra, hogy fontos, hogy tartsuk azt a politikát, hogy nem ismerjük el a krimi félsziget bekebelezését. Putyin igyekszik úgy működni, hogy megosszon bennünket, hogy csökkentse szolidaritásunkat, alássa azt. Ezt nem hagyhatjuk. Ha engedünk, az a gyengesség jelen lesz. Ezért kérek mindenki fogadja el az állásfoglalást. Grazie. Le violazioni... Panceri képviselők, köszönöm az emberi jogok megsértése a krími félszigeten jelentősen emelkedtek, miután a félszigetet Oroszország illegálisan megszállta. Különböző nemzetközi szervezetek több alkalommal tájékoztattak ilyen jogsértésekről, amelyek főleg a krími tatárok ellen irányultak. Többségük ellenzi az orosz megszállást, és az úgynevezett népszavazást, március 16-ai népszavazást is bolykottálta. Megtámadták őket, kínzásokról is jöttek értesül hír, hírek, és azok, akik ellenezték, és nem voltak hajlandók felvenni az orosz állampolgárságot, továbbra is elnyomásnak voltak kitéve, és azóta is el vannak szigetelve. A sajtót elhallgattatták, különböző újságírók kénytelenek voltak elmenekülni onnan az üldöztetések elől. Mi felemeljük hangunkat ezen helyzet ellen, és azt követeljük, hogy minél hamarabb vessenek ennek véget. Köszönöm. Én örülök annak, hogy itt most a krími helyzetről beszélünk megpróbáltuk már hat hónapja is ezt a vitát napirendre tűzni. A többi frakció azonban ellenezte. Az egyetlen frakció, amely támogatott bennünket egészen mostanáig a konzervatív frakció volt. A Oroszországgal kapcsolatos kétértelmű hozzáállás tükröződik a krími e, problémában is. Egy frakció e, azt javasolta, hogy hivatalos delegációt küldjünk Moszkvába. Szerintem ez elfogadhatatlan lenne addig, amíg vannak olyan képviselők, akik a fekete listáján szerepelnek, a Kreml fekete listáján szerepelnek, és addig, amíg Oroszország el nem hagyja a krímet, addig eh, nem lehet normalizálni a kapcsolatokat. González Penyesz képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Krím félszigeten azt tapasztalhatjuk, hogy a geopolitikai érdekek megint fontosabbak, mint a lakosság érdekei. A gazdasági társadalmi helyzet aggaszt bennünket, ezt azonban nem fogjuk tudni megoldani, amíg a blokkát fennáll. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt megszüntessük, hogy ne a civil társadalom legyen a helyzet kárvalótja. Főleg aggaszt bennünket az emberi jogok megsértése, valamint a tatár kisebbség és egyéb kisebbségek helyzet ebben a konfliktusban az etnikai kisebbségek és az őshonos lakosság jogait a Krimfélszigeten és bárhol máshol a világon is tiszteletben kell tartani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tárgyalásokra kerüljön sor az ENSZ égisze alatt, és meg kell teremteni a kellő feltételeket ahhoz, hogy újságírók, valamint humanitárius szervezetek és emberjogi szervezetek is oda mehessenek. Fel kell lépnünk a konfliktus megoldás érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó a listán Osztovicsius úr egy percben. A szerzők közül. Köszönöm, elnök asszony. Oroszország elnöke Putyin a német Bild adott friss interjújában a következőt mondta, idézem. A nagyszerűnösta csoport 2014. februárjában Ukrajna fővárosában két és fél millió élő orosz életét fenyegette. Mit tettünk? Nem lőttünk, egyetlen ember sem halt meg, nem indítottunk háborút. Idézet vége. Putyin úr, ön hazud az egész, hazudik az egész világnak. Ön, mint a kicsi zöld udvarias emberek főparancsnokaként felelősséggel bír azokért, akiket megöltek, meggyilkoltak, akik eltűntek a Krím félszigeten 2014. Hogy olvasom föl azon Krím tatárok nevét, akik meghaltak? Timur Shemerdanov, Siran Zinedinov, Islam Dzsiparov, Dzsevdet Islamov, Eskender Absalamov, Ruslan Ganiev, Arlen Terechov. The list is not complete. Nem teljes a lista. Kollégák, ne ismételjük el a 20, meg a 20. század súlyos hibáit. Nevezzük nevén mindenkit, a bűnösöket és az áldozatokat is. Köszönöm. A politikai frakciók hozzászólói következnek, most Plenkovics úr először egy percben. Köszönöm szépen elnökasszony. Állásfoglalásunk támogatja azt, hogy Ukrajna dönthessen az európai út mellett, és felhívja a nemzetközi közösség figyelmét a súlyos emberjog sértésekre az illegálisan megszállt Krimfélszigeten Oroszország részéről. Támogatjuk a krimi tatárokat, mint őshonos kisebbséget, akik, akik a megszálló hatóságok áldozatai. Az Európai Unió tovább kell fogadja azt a politikáját, hogy nem fogadja el, nem ismeri el a terület megszállásának jogosságát. Ha az Oroszország, Oroszország javítani akarja kapcsolatait az Európai Unióval, akkor ki kell vonuljon a Krímfélszigetről, a terület épségét helyre kell állítsa Ukrajnának. A civil szervezetek, NGO-k és a, médium, a médiák be kell, hogy jussanak a Krímfélszigetre, onnan és a, a, krimi, a ukrán hatóságoknak is hozzáférés kell biztosítani. Ez emberi főbiztos az Európai Tanácsnak is felhívott erre, valamint a Gen Plus formáció is felhívta a figyelmet arra, hogy a Krim félsziget visszatérése az Ukra Ukrajnához, valamint a Luhanszki, Donetszki keleti területeken a kérdésrendezése nem választható szét, hiszen a két probléma gyökere ugyanaz. Szanyi úr, következik egy. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony szeretném hogyha világossá tennénk ebben a parlamentben az összes fontos politikai erő igenis amellett van eh, hogy a krm helyzete oldódjon megoldódjon és ennek elsődleges eszköze hogy eh, putyin illetve putyin által támogatott erők hagyják abba azt a merényletet amit a eh, krmi emberek ellen rajtukon belül is a tatárokkal szemben alkalmaznak. Eh, én úgy látom hogy azok a törekvések itt ebben a parlamentben amelyek egyébként eh, európa gyengtését eh, és a szolidaritásunk kifejezésének a lehetőségét csökkentik ezek lényegében putyinnak tesznek szvességet. ajándék putyinnak minden olyan mozdulat itt az európai parlamentben az európai unióban ami az egységünket bomlasztja. gy a magam részéről minden erőt felkérek arra hogy igenis tartsunk ki az európai unió által az oroszokkal szemben bevezetett szankciók mellett és senki ne próbálkozzon ezek oldásával pusztán azért mert esetleg más okai vannak. az európai egység meggyengtése a legnagyobb bűn amit el tudunk követni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Demesmaeker úr egy percben. Kedves kollega, aki jobb időkben látta a félszigetet látta, hogy egy eleven sokféle kultúra és nyelv mozaikából, mozaikából, tradícióból álló terület volt, rengeteg nagy forgalommal. Ez megszűnt az orosz megszállással. A fekete tenger gyöngyszeme most a, a, a félelem sötét időszakát éli meg. Putyin Oroszországa ö, ö, mindenféle ö, az emberi, jog, emberi jogokat semmibe véve működik, vagy befogja valaki a száját, vagy el kell menjen onnan, ellenzéket elzárnak, az Ukrajna mellett érvelők, aktivisták eltűnnek, a, a, a sajtót megkötözik, a kultúrát megkötözik, és még szörnyűbb dolgok történnek, embereket ölnek meg, kínoznak. Szégyen ez. Egy büszke népet vetnek rabságba a tatárokkal. Kulcsfontosságú, hogy ö, a jelentés következtetéseit tartsuk be, és követeljük meg Oroszországtól. Köszönöm szépen, Kallász asszony egy percben. Köszönöm szépen. Az Orosz Föderáció elnyomja a krími tatárok szólásszabadságát azért, mert többségük kritikusan viszonyul az orosz hatóságokhoz. A népszavazás során a krím tatárok aktívak voltak, felléptek az utcákon is, ukrán zászlókkal a népszavazás ellen a szovjet időkben is. A tatárok helyzete rosszabbra fordult, nem tanulhatják saját nyelvüket, az iskolákban bezárták a tévéadókat, és akik nem akarnak orosz állampolgárságot, nehezen találnak gyermekeiknek iskolát, illetve munkahelyet is. A krimit tatárok üldöztetése során nem csak az emberi jogaikat sértik, hanem a nyelv használatukat, valamint a kulturális örökségüket is veszélybe sodorják. Oroszország kötelezettsége biztosítani azt, hogy kultúráikat és nyelvüket meg tudják őrizni. Köszönöm szépen, Stetina úri a szó egy percben. Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és uraim! a tatár nyelven való és az ukrán nyelven való oktatás joga ö, nem valósul meg a Krimfélszigeten, bezárják a tatár iskolákat, a szólásszabadságot fenyegetik, a tatár ö, sajtót, médiumokat erőszakkal lezárták, a kulturális, szimbolikus ö, e, identitás elemeit a tatárságnak ö, eltörlik, megsemmisítik. El kell ítéljük a tatár politikai vezetők megfélemlítését. Igaz ez Mustafa Zsemiliára is, aki már régóta felhívja a figyelmet arra, hogy Oroszország megkívánja szállni a krimfélszigetet. Ez meg is valósult. Annak idejében, annak idejében Oroszországban 86-ban már börtönbüntetésre ítélték, mert elítélte Csehszlovákia megszállását 68-ban. Most is felhívja a figyelmet azokra a bűncselekményekre, amelyeket elkövetnek a Krímfélsziget továbbra is ukrán terület. A tatárok megérdemlik figyelmünket és támogatásunkat. Thank you. Köszönöm szépen. Az a két millió ember, aki a Krímfélszigeten él, példátlan emberi jogi visszaéléseknek van kitéve. Mindazok, akik a Krímfélsziget illegális anexiójával szemben felmernek szólalni, azokat megfélemlítik, sőt erőszaknak teszik ki, kínzásoknak és semmiféle jogorvoslati lehetőséget, lehetőségük nincsen. Emellett nem férnek hozzá azokhoz a nemzetközi jogi csatornákhoz és fórumokhoz, amelyekhez például európai polgárok fordulhatnak hasonló visszaélések esetén. Ki kell állnunk a krimitatárok mellett, és mindazon ukránok mellett, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és akik nyíltan fellépnek az ukrán területi egység mellett. Felszólítom a hatóságokat, hogy biztosítsanak az ENSZ, az Európa Tanács, az EBSZ e és más nemzetközi szervezetek képviselői számára korlátlan hozzáférést. Köszönöm. Köszönjük, Tanak úr, egy perc. Miután Oroszország erőszakkal elfoglalta a kirin félszigetet 2014-ben, a félsziget lakossága és az ottani ukrán kisebbség különösen számos emberi jogsértéstől szenved. A tatárok nagyon elvi alapokon állva ellenzik a jelenlegi rezsimet, illetve az azt megszavazó álszavazást, és folyamatosan küzdenek jogaikért, hiszen már Stalin óta, 40 éves évek óta elnyomják a krimi tatárokat. Cserébe az orosz kormány őket üldözi, bezárja fórumaikat, és bebörtönzi őket. Ez különösen érvényes a félszigeten, ezért a Krimfélszigeten az emberi jogok helyzete nagyon aggasztó, és egyértelműen el kell ítélni Oroszország ottani fellépését, illetve az Ukrajnával szembeni folyamatos agressziót, az emberi jogok lábbaltiprását, különös tekintettel a tatárok jogaira. Az emberi jogokat az Európai Unió és a nemzetközi közösség folyamatosan figyeli, hogy mennyire érvényesülnek. Színe Dinasz úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió már többször kifejtette véleményét egyes országokról, de ezen országok között azért Németországot is soroljuk fel. Nagyon álszenten viselkedünk, amikor az itt mutatkozó problémákat és elhallgatjuk. De Isztambulban is nagyon súlyos a helyzet, és nem látjuk azt, hogy Ciprus megszállása kapcsán bármilyen előrelépés történne, hogy az EU a törököket rá tudná venni bármilyen, vagy bár, akarná venni bármilyen lépésre, pozitív lépésre, továbbra is tömegekben jönnek el onnan is az emberek európai kontinensre, és persze a krimi tatárok helyzete pedig botrányos, gyakorlatilag évtizedek óta folyamatos elnyomásban élnek, ne legyünk szelektívek értékrendünkben. Most a spontán felszólalások következnek. Csak két percünk van, ugyanakkor nagyon sok jelentkezünk, de hát csak kettőnek tudok szót adni. Így módon. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, a véleményemet azok kapcsolatban, amit Sisinyen is úr is kifejtett. Cseh polgárként rá szeretnék mutatni, hogy 68-ban, amikor Csehszlovákiát lerohanták, akkor voltak olyan ö, tatárok, akik ö, kiálltak mellettünk, és többek között ez is oka annak, hogy az oroszok ö, azóta is és előtte is üldözik, üldözték őket. A tatár médiát elnyomják, megfélemlítik az újságírókat, több újságírónak nem ismeretes a sorsa eltűntek, és több mint 20 ezer tatár hagyta el a Krímfélszigetet az áldatlan körülmények miatt csak tavaly. Tehát gyakorlatilag őshazájukat kénytelenek most elhagyni tömegekben. Nyomás kell gyakorolni Oroszországra, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön. Dobrze, że dzisiaj tutaj w Strasburgu słychać... Köszönöm szépen. Ma Strasbourgban a krimi tatárokról beszélünk. Fontos, hogy rajtunk keresztül hallatassák hangukat. Ez egy nagyon kis régió, ahol ők élnek, és nagyon szomorú konzekvenciája az ő sorsuk az oroszok Krimfélszigeten történt fellépésének. Tegnap volt egy tanácsi ülés, és az, a tanács elnökének nyilatkozatában egy szóval sem említette a krimi tatárokat, a Minszki egyezményt, illetve azt sem, hogy Oroszország, illetve az orosz erők agresszív lépéseket tettek. Egy szót sem szóltak az északi áramlat, szólt az elnök az északi áramlatról sem. Ez a projekt gyakorlatilag az összes szankció értelmét megsemmisíti. Ez azt jelenti, hogy nem túl erősen reagálunk, amikor kell, a lényeg az, hogy erősen reagáljunk, és ennek legyen értelme. Köszönöm. Biztos asszony következik. Egy Bütikofer van egy ügyrendi mondandója? Igen. Elnök asszony, szeretnék lehetőséget kapni arra, hogy egy személyes támadásra reagáljak. Én üdvözöltem beszédemben azt, hogy a hat frakció közös állásfoglalást alkotott meg, és ez a vita is azt mutatja, hogy egy, hogy egy, hogy egy véleményen vagyunk. Préda úr társ szerzőként más társszerzőket támadott meg engem is. Engem is. Azt mondták, hogy vannak olyanok, azt mondta, hogy vannak olyanok, akik a néppárti állásfoglalást nem támogatták korábban, és szerinte ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem úgy gondolkodnak az orosz, mm, az, orosz pozícióról, mint ők. Én ezt nem tudom elfogadni, ez egy hamis vád. Elnök. A 164-es cikk alapján szólalt föl, ezt tudomásul vettük. Most biztos asszony következik, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Majdnem két év telt el azóta, hogy Oroszország illegálisan annektálta a Krimfélsziget és Szevasztopolt. Az Európai Unió ezt nem ismeri el, és folyamatosan elítéljük ezt. A nemzetközi jogot ezzel megsértették. Ez az illegális annektálás az emberi jogi helyzetre is tragikus hatással volt, az alapvető emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat nem tartják tiszteletben, és ez szimbolizálja azt, hogy milyen helyzetben van ez a félsziget. Orosz jogszabályokat alkalmaznak, orosz állampolgárságot adtak bizonyos embereknek, ezáltal teljes jogbizonytalanság alakult ki. Mi, Ukrajna, és a, krimi, a krimi félszigeten élő tatárok Ukrajna területi integritását támogatják, és ezért nagyon komoly árat fizetnek. Nem engedték meg nekik például, hogy az 1944-es eseményekre emlékezzenek, akkor nagyon súlyos tatár deportációról, deportálásról beszélhetünk, és számos esetben a tatárok, a tatár aktivistákat, vagy ifjú tatárokat elraboltak. Az ő esetükről az ő esetükben nem történt semmiféle kivizsgálás. Mogherini asszony ezeket a kérdéseket megvitatta novemberben, 2015 novemberében, amikor Ukrajnában járt. Nos, Alexandros Kolcsenkov és más ifjú tatárok esetében az Európai Unió figyelemmel kísérte az eseményeket, és egyértelmű, hogy a nemzetközi szabályokat, a nemzetközi egyezményeket nem tartották be. Arra kérjük tehát a hatóságokat, hogy azonnal engedjék őket szabadon, és engedjék meg, hogy visszatérjenek Ukrajnába. Nagyon fontos az is, hogy az emberi jogi, nemzetközi emberi jogi aktivisták Ukrajna teljes területére szabad bejárással rendelkeznek, ehhez, ide, ide, ehhez tartozik a Krimfélsziget és Szevasztopol is. Eddig már sor került néhány misszióra, Például az Európa Tanács emberi jogi biztosa járt ott 2014 őszén. Aztán volt egy nem hivatalos látogatás Törökország részéről, illetve egy emberi jogi misszió is járt ott az ENSZ és az OECD is. Megpróbáltak eljutni a félszigetre, de nem engedélyezték ezt. de tudjuk, és dokumentálva van, hogy nagyon sok emberi jogsértés történik a krimi félszigeten. Gerard Stodman vezetésével egy Európa tanácsi misszió járt a krimi félszigeten, reméljük, hogy ez egy pozitív folyamat kezdete. Elnök, köszönöm biztos asszony. Kollégák, hét állásfoglalás tervezetet kaptam a vita végéig, ezzel lezárom a vitát.